a jelenülés jegyzőkönyvében. Hogyha nincs ezzel kapcsolatos észrevétel vagy megjegyzés, addig, ami a jegyzőkönyvet el nem fogadjuk, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy szerdán a tanácselnökével együtt kilenc jogi aktust fogok a normális jogalkotói folyamat keretén belül aláírni, és a kilenc jogi aktus címe megtalálható majd ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében. Ennyit szerettem volna bejelentésképpen elmondani, most pedig akkor nézzük a napi rendet. A hétfői napi rendel kapcsolatban nincs